vélemények, van egy többségi pozíció is, amely azt mondja, hogy nézzük meg még egyszer pontosan a számokat. Köszönöm szépen ezt a vitát, és remélem, hogy nagyon okosan fogunk eljárni a jövőben. Köszönöm. Merci, Madame Trüppel. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Ezzel lezárjuk a vi- közös vitát a költségvetésről. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A vitát lezártuk, tehát Manka úr jelentésnek a szavazására holnap kerül sor. Trüppel asszonynak a jelentéséről a szavazás pedig a mai napon délben. Áttérünk a következő vitatémánkra, nevezetesen az Európai Menekültügyi Alapra és a Schengen Információs Rendszerre. Tavares úrnak a jelentését foglaljuk meg a 2008-as, 13-as időszakra szóló Európai Menekültügyi Alapot, és Coelho úrnak a jelentését pedig megvizsgáljuk majd a Schengen rendszernek a áttérésére, az új információs rendszer megoldására, utána pedig foglalkozunk azzal is, hogy az egyes SZISZ-ről a kettes SZISZ rendszerre hogyan állunk át, illetve illetve megvizsgáljuk mindezek után Taveres úrnak az elő, a jelentését a közös uniós letelepítési programról. Kezdjük tehát a vitát a Schengen információs rendszerrel, és indulásként megadom a szót Coelho úrnak, elnézést, hogyha nevét esetleg nem tökéletesen ejtettem ki, négy percben, mint előadó, előadó kapja meg ön most a szót. Önök, ön tök, ennek azt mondja, ön tökéletesen ejtette ki a nevemet. Signore commissarie, E Kedves kollégák, tisztelt biztos! Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlamentben számos késedelem volt a sis ii projektet illetően. 2009. októberében már elértünk egy megállapodást a sis ii ről és a VIS-ről is. Azonban ismételten problémák jelentek meg, mert késedelmek voltak, és technikai jellegű problémák is adódtak, és az átlátatosság sem volt megvalósítva. 2007 óta már a sis 2 nek léteznie kellene, de még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mikor fog ez megvalósulni. Négy nagyon fontos kérdés van, amelyel foglalkoznunk kell. Először is mikor fog végre a bevándorlás, illetve az átállás sikerülni? Már befejeződött a, a értékelés, a rendszereknek működniük kellene a megfelelő definíciók szerint. Hogyha ez megtörténik, akkor lehet áttérni a SIS 1-ről a SIS 2-re. A szövegek már megvannak, még nincsenek meg. A tanács arról döntött, hogy 2009 első negyedében, illetve 2010 nyarán egy további tesztfázist fog bevezetni. Január 21-24 között volt egy tesztfázis, és csak annyit lehet erről elmondani, hogy nem igazán volt jól, jó ez a tesztfázis, Márciusban ismételtem volt egy teszt, április 6-án értékelték ezt a tesztfázist, és itt is voltak különböző feltételek a tagállamok részéről, és azt lehetett látni, hogy nem minden tevékenységet sikerült elvégezni, a teszt fő célját nem lehetett elérni. Most már egy új naptárt fogadtak el, illetve ezt el fogja fogadni júniusban a tanácsülésen. Nagyon fontos az, hogy minden feltétel megvalósuljon, megvalósuljon a rendszerben. Hogy a tesztfázis sikeres lesz, akkor ennek során figyelembe kell venni azt is, hogy a hálózat biztonságos-e. Harmadik kérdésem, miért annyira fontos, hogy ezt, az, az intéz, ezt a kezdeményezést jóvá hagyják, hiszen még nem teljesült a sikeres átállás minden feltétele. A bizottság kapott egy mandátumot, és ennek és ezt június 30-án meg kell erősíteni. Amit 2008-ban jóváhagytunk, azt végre kell hajtanunk. Utolsó kérdésem, Mit kell a javaslaton változtatni? Először is ...2011. december 31-én járna le az járulék, ez lenne a javaslatunk. A jogalapba bele kell venni azt is, hogy a lehető legjobb technológiát kell alkalmazni, és meg kell nézni a költséghatékonyságot is. A a globális programozási menedzsment testületet is bele kell venni a SIS 2-ben. Meg vagyok arról győződve, hogy eh, ha erre gondoltunk volna korábban, akkor sokkal hatékonyabban tudtunk volna eljárni. Az is fontos, hogy az egész átállási folyamat egy parlamenti vizsgálattal legyen összekötve, mert eh, hogyha a költségvetésről van szó, akkor az Európai Parlamentnek mindenképpen ellenőrzéssel kell érnie. Alexander Álvaro kollégámmal egy módosítót nyitottam be arra, hogy legyen egy tartalék, és Alvaro Latford és Mayer kollégáimmal együtt az európai számövőszéket is megkérjük arra, hogy ezt tartsa figyelemmel. Nem tudom egyből megadni a szót Tavares úrnak, mert hogy a közlekedési gondokkal szembesült, bizonyos vulkánikus eseményekkel kapcsolatosan, de a későbbek során majd megpróbáljuk ezt megoldani, úgyhogy most egyből Álvar úr kapja meg a szót a Költségvetési Szakbizottságok nevében egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A SZISZ 2 egy évek óta húzódó ügy, számos kísérlet, elbukás, kísérlet folyamata ez. 19 millió euróba került ez eddig, és nagyon sokak úgy gondolják, hogy ez pocséklás volt. Minden szót, minden tettet, amit Koaló úr tett, azt én támogatni tudom mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy a SIS-2 valóban működjön, de ugyanúgy, mint sok dologgal az élettel kapcsolatban, azt kell látnunk, hogy ha valami nem működik, akkor alternatívákon kell gondolkodnunk. Nem vagyunk készek arra a parlament részéről, hogy lemondjuk, lemondjunk erről a projektről, és támogatjuk a biztost az ő igyekezetében. azt szeretnénk, hogyha tartalékba helyeznénk az, az összegeket a SZISZ 2 esetében, hogy abban tudjak ezt ellenőrizni. És személyesen én azt szeretném, hogyha lenne egy B-terv is, hogyha kiderülne esetleg, hogy amit el akartunk kérni, ezt nem sikerült elérnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ádár úr, és Tavares úrnak a távolétében megadom a szót biztos asszonynak, másom asszonynak. Köszönöm szépen a sziszel fogom kezdeni, és utána beszéljek a tavares szövegekről, vagy mind a kettőről egyszerre? Jó, jó, köszönöm elnök asszony, akkor elkezdeném a hozzászólásomat. Tisztelt Koajó úr, tisztelt Álvaró úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen az eddigi szövegeket, és köszönöm szépen azt is, hogy eddig milyen jól tudtunk együttműködni ebben a komplikált ügyben, amit hát megörököltem az előző biztostól. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha ezt a projektet végre véghez vinnénk, és méghozzá átlátható módon. A tanács elmondta, hogy az egyes mérföld tesztje pozitív eredménnyel végződött, úgyhogy a jelenlegi technikai megoldásokat már el lehet kezdeni tesztelni. A jelenlegi jogalkotási javaslatban három fontos elem van, ami esetleg a projekten változtathat. Az első a június, az idén meghatározott júniusi dátum, mint határidő, ezt nem fogjuk tudni tartani, úgyhogy ezt esetleg meg lehet majd változtatni. A tagállamok szakértőinek a véleményét is meg fogjuk kérni ebben a tekintetben, és a június 3.-4. tanácson meg is fogjuk vitatni ezt az idén júniusi dátumot, hogy ezt hogyan lehetne meghosszabbítani. A bizottság minden egyes tagállammal együtt azon van, hogy az új globális menetrendet el tudjuk fogadni. Az új globális menetrendet a legközelebbi BIUT tanács két hét múlva meg is fogja vitatni. Aztán itt van a GPMB, az átfogó programirányítási tanács, amit szintén formalizálni kell. Ez a Global Management Board programirányítási tanács tartja a kapcsolatot a tagállami szakértők, illetve az európai intézmények között. Szeretnénk folytatni ezt a feladatot a GPMB szempontjából. Még egyszer mondom, ez egy technikai jellegű szerv, tehát nem európai parlamenti képviselőkből és parlamenti köztisztviselőkből áll, az ő irányukba nem lehet megnyitni ezt a tanácsot, hiszen ők technológiai, technikai kérdésekkel foglalkoznak. Minden jellegű technikai információt megadnak a parlamenti képviselőknek, hogyha valaki ezt szeretné, a parlament elolvashatja azokat a jelentéseket, amiket a GPMB készített, mint ahogy azt Coelho úr is megfogalmazta. Ami az alternatív technikai menetrendeket illeti, nagyon fontos, hogy ezek mögött megfelelő érvek álljanak. És akkor most nézzük a költségvetést. A költségvetés tekintetében a bizottság egyetért azzal, hogy a lehető legjobban kell felhasználni az adófizetők pénzét. És így a parlamentnek természetesen megmarad az a rugalmasági köre, hogy a 2011-es költségvetésről eldönthetik, hogy a sziszre mennyi költségvetést szánnak. Álvaro úrtól azt szeretném kérni, hogy valamilyen egyértelmű mechanizmust fogalmazzanak meg a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban. Egyébként a Kobu és a Libe részéről is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a nagyszerű együttműködésért. És most engedje meg, elnök asszony, hogy Tavares úr szövegére is rátérjek. Sajnálom, hogy nincs itt, pedig nagyon fontos témákat ölelt fel, többek között az Európai Uniós letelepítési programot, most beszéljünk erről. Ázsia, Afrika és a közel-kelet azok a régiók, ahonnan rengeteg menekült érkezik az Európai Unió területére. Sokan nem tudnak visszatérni a származási országukba, de nem tudnak feltétlenül beilleszkedni azokba az országokba sem, ahová elsőként menekültek, mert sokszor ezekben az országokban is konfliktusok vannak. Így tehát a letelepítési programokat megfelelőképpen kell elindítanunk, és szolidárisan kell kezelnünk. Azt is néznünk kell, hogy az elsősorban eh, ezeket a, a menekülteket fogadó országok sokszor túlterheltek, és nincsenek meg a megfelelő kapacitásaik arra, hogy befogadják ezeket a személyeket. A letelepítés most már működik, de jó lenne, hogyha aktívan vennénk részt, és az Európai Unió szerepét sokkal szolidárisabban és erősebben fejeznénk ki. A 2009. szeptemberi szöveg szintén ezeket a célkitűzéseket szeretné megvalósítani. Nagyon örülök, hogy ennek a javaslatnak a parlament és a tanács is mellé állt, és külön köszönöm Tavares úrnak, hogy elérte, hogy a különböző politikai frakciók is konszenzusra jussanak. A javaslatnak tulajdonképpen az a lényege, hogy az EU és az UNHCR egy kicsit jobban meghatározott stratégiával éves terveket alkotva és nemzeti kvótákat alkalmazva fogja a letelepítési programokat létrehozni és végrehajtani, így jobban figyelembe tudjuk venni a menekülteket, illetve a különböző konfliktus területeket. Meg kell nézni, hogy hány menekült letelepítésére van szükség, és hogy hogyan tudjuk megoldani a tapasztalatainkat, megosztani a tapasztalatainkat és a jó gyakorlatokat tehát az EU közösen reaktívabb lehet, és jobban meg tudja majd oldani a menekültek problémáit. A program valószínűleg abban is segít majd, hogy a menekültek tekintetében a menekültügyi támogató hivatal jobban együtt tudjon működni a nemzeti kormányokkal és a civil társadalom képviselőivel. Azt is javasoltuk, hogy itt az elszon belül legyen egy külön hivatal, ami Máltán székel majd. 2007-ben több tagállam is csatlakozott azokhoz a nemzeti letelepítési programokhoz, amelyeket összefogunk európai szinten, és az elmúlt években az iraki menekültekkel kapcsolatban is nagyon sok letelepítési program indult el egy 2008-as megállapodás alapján. Ez mindenképpen nagyon pozitív, és reméljük, hogy elősegíti ennek a javaslatnak az elfogadását. És vannak még olyan gyakorlati és procedurális kérdések, amiket le kell zárnunk, ezek különben lassítják a letelepedési programokat, és éppen ezért nagyon fontos a jelenlegi javaslat. A bizottság éves prioritásokat szeretne kidolgozni a letelepítés témakörében, és ehhez végrehajtó intézkedések is uh, csatlakoznak majd, valamint az Európai Menekültügyi Alapkezelése is. Úgy véljük, hogy sajnos késedelmesek ezek uh, az eljárások, és nagyon nehezen kezelhető az Európai Menekültügyi Alap. De mégiscsak úgy véljük, hogy ez a megfelelő és ez a közös megközelítés, de sokkal ambiciózusabb kezdeményezésekre van szükségünk, amire lehetőség is lesz a Stockholmi program keretein belül. Köszönöm. Euh, Most pedig megadom a szót a frakcióknak. Papa Nikolaou úrral kezdenénk, kettő percben a néppárt nevében. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az információt. Tavares úr sajnos nincsen itt, de azért mégiscsak szeretnék neki köszönetet mondani, mert remek együttműködésben tárgyalhattunk erről a kérdésről. Valamint azt is szeretném elmondani a frakcióm nevében, hogy az egész letelepítési programot nagyon pozitívan értékeljük frakció szinten egy közös és integrált politika a menekültek kérdésének kezelésére mindenképpen fontos Európa számára, és ehhez megfelelő pénzügyi alapot is kell találni, ami nem más, mint az Európai Menekültügyi Alap. Eddig azért valljuk be, az EMA-t nem használtuk ki megfelelőképpen, úgyhogy van még némi munkánk ebben a tekintetben. Globális célkitűzések és globális igények vannak a letelepítéssel kapcsolatban, ezért nem elég a tagállamok számára az opcionális önkéntes megközelítés, nem elég az adhok részvétel a letelepítési programokban, sokkal összefogottabb programokra van szükségünk. Egyelőre sokkal összefogottabb fellépésre lenne szükség, ugyanis azok a menekültek, akik Európába érkeznek, egyelőre nem kapnak megfelelő elbírálást. A jelentés, illetve a konzultációk, amiket eddig elvégeztünk, reméljük, hogy arra ösztönzik majd a tagállamokat, hogy komolyabban lépjenek fel, és hogy az itt felvázolt sémákat ők is el tudják fogadni. A harmadik országok iránt tanúsított szolidaritás és az emberi jogok védelme elsődleges célkitűzésünk, de azért azt is tudnunk kell, hogy vannak itt más okok is, amik miatt ehhez a rendszerhez csatlakozniuk kellene az európai tagállamoknak, ez pedig az, hogy megfelelő üzenetet tudjunk eljuttatni, vagyis azt, hogy megfelelő törvényes, legális módon érkezett menekülteket az Európai Unió hajlandó fogadni, és egészen más kérdés az illegális migráció. A letelepítési programok lehetővé teszik a menekülteknek, hogy ne az illegális migráció útját válasszák, hanem legális módon integrált részei lehessenek az adott ország társadalmának. Ebben a tekintetben rengeteg kezdeményezés érkezett, a Dublin 2 ugyan komoly terhet rót a tagállamokra, de mindenképpen fontos, hogy jobban kihasználjuk az emát. Köszönöm. Messi Világónak adjuk meg a szót, 1 perc 30 másodpercben. Muchas gracias, presidenta. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszöntet mondanék Malmström asszonynak is a jelenlétéért. Továbbá szeretnék csatlakozni ahhoz a munka szellemhez, amelyet Teperes úr valósított meg. A munkája felöleli az összehasonlító jogterületet is az Európai Uniós viszonylatban. Ez egy nagyon jelentős munka. Én nekem önkormányzati tevékenységem is van, és ennek fényében tudom mondani azt, hogy az összes európai önkormányzatot be kell vonnunk ebbe a vitába. Válságban vagyunk. A válság még erőteljesebben bünteti a menekülteket, mert hogy kollektív amnéziával szembesülünk a gazdag országokban, és sokszor megfelelkeznek azokról a háborúkról, amelyek a menekülteket menekülésre ösztönzi, már pedig közös felelősséggel rendelkezünk a kormányaink közösen felelősek egy sor dologért. Meg kell szüntetnünk ezt az amnéziát. Te ellet, egyetértek már sem asszonyjal. Kötelezettséget kell vállalnunk Létezik egy olyan delegáció, amely elment palesztinokat felkeresni, illetve irakiakat. Viszont azt is mondanom kell Mászrom asszonynak, hogy növelni kell az együttműködést a parlament és a bizottság között a delegált aktusok tekintetében. Nem szabadna, hogy egy ennyire jelentős témában gátak érvényesüljenek. Köszönöm szépen. Uh, next... Köszönöm szépen, kedves kolléga. Következő felszólaló Hírs asszony az Alda nevében kettő percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Úgy gondolom, hogy amit említettünk a téma kapcsán, az az, hogy még több tagállamot meg kell arról győznünk, hogy részt vegyenek ezekben a programokban. Úgy gondolom, hogy ez ahhoz is kötődik, hogy megnézzük azt, hogy milyen előnyei vannak ennek a rendszernek, hiszen akik részt vesznek ebben, az mindig azt mondták, hogy tovább kell ezt folytatni, mert ez üdvözlendő. Úgy gondolom, hogy meg kell nézni, kikről van szó. Olyan emberekről van szó, akik nincs erejük arra, hogy Európába jöjjenek maguk, nők, gyerekek, beteg emberekről van szó, akik az EU-n kívül táborokban vannak, és szükségük van a mi segítségünkre. Nagyon jónak tartom azt, hogy döntünk arról majd, hogy az Európai Menekültügyi Alap nagyobb részét áldozzuk erre. Nagyon fontos az, hogy ezek a pénzek, hogyha megérkeznek a tagállamokba, akkor ezek ne a költségvetésbe tudjanak el, hanem valóban felhasználják ezeket arra, hogy egy fenntartható struktúrát építsenek ki. A pénzeket a városoknak, a közösségeknek kell adni, ahol valóban szembe kell nézni az integrációval, hol kell oldai helyeket, lakóhelyeket biztosítani. Ez egy nagyon fontos pont, és eh, a városok, eh, közösségek lehetnek az, a szövetségeseink ebben a projektben. Lehet, hogy a tagállamok ezt el akarják utasítani, de a tervezhetőség a városok számára ez nagyon fontos, és itt az EU, illetve a helyi szintű szervezetek között nagy lehet az együttműködés. Ez sokat jelentene a programok számára. Egy dolgot ki kell jelenteni, hogy az állampolgárokat is magunkkal kell vinnünk, meg kell találni azokat, akik hajlandóak új életet teremteni ezen emberek számára, akik halandóak megkönnyíteni az életet számukra. Meg kell mutatni, hogyan működik a város. Úgy gondolom, hogy itt egy össztársadalmi konszenzusra van szükség. Ez egy nagyon jó megoldás lenne, és valóban helyszínen kellene az integrációt megvalósítani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Technikai problémánk volt, és igazából ön élvezhette ennek az előnyét, de mindenképpen értettük az üzenetét. Flótra aztán következik a zöldek eh, nevében egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony! jobban örültem volna, ha Taveres úrat meg tudom ö, hallgatni, de hát mert csak menet közben érkezett közénkbe. Úgy vélem, hogy az a munka, amelyet elvégzett, az lehetővé tette, hogy egy konszenzus alakuljon ki az EMA-val kapcsolatosan, és itt olyan eszközről van szó, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamokat ösztönözzük abban, hogy a menekülteket letelepítsék. mert asszony is ebbe az irányba húzott, és azt hiszem, hogy mindez nagyon üdvözlendő, gratulálok mindenhez. De ugyanakkor a számokat is lássuk. Ezek lehetővé teszik azt, hogy relativizáljuk az Európai Menekültügyi Alapnak a felhasználását. Nem szeretném, hogyha az történne, hogy a feltét, fogadási feltételeseknek a feltételei romoljanak, de ugyanakkor, hogyha most megnézzük a teljes alapnak a forrásait, akkor mit látunk azt, hogy azért itten több tíz ezer menekültet tudnánk nagyobb létszámban még, mint jelenleg fogadni Európában, már pedig több mint 470 ezer menekült ügyet tart nyilván az ENSZ-nek a menekülti szervezete. Tehát itt arról van szó, hogy rendkívül emberi helyzetekkel szembesülünk, és ezeknek az embereknek nincs meg a lehetősége arra, hogy visszatérjenek az származási országukba. Legyünk tehát óvatosak. Továbbá azt mondanám, Franciaországban azt tapasztaltuk, hogy mennyi a médiumok felölelték egyes menekülteknek a sorsát, mint egy karitás tevékenységet, milyen szépen művelnek az emberek, hangoztatta a média. Márpedig, ha megnézzük az tényeket, akkor azt látjuk, hogy a kínzás elleni ö, tevékenységben azt állta fel az ENSZ, hogy visszajuttatnak a korábbi országaikba, ahol szenvedtek olyan embereket, akik ott mindenféle atrocitásnak van kitéve. Éppen ezért a számokat tartjuk szem előtt. Köszönöm, Verzsia. Kollega következik. A GUA NGL nevében 1 perc 30-ra. Merci. Köszönöm szépen, önök asszony. A Schengen információs rendszerrel kapcsolatosan szólnék most hozzá. A jogi kereteket kell, hogy felállítsuk azokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a SIS 1-esről átálljunk a SIS kettes rendszerre. Ha a mutatókat megnézzük, minden a pirosba fordult. Biztos az, hogy a tesztek nem voltak eredményesek, ezt észleljük. Annak ellenére, hogy kettő tagállam, Franciaország és Németország, illetve egy harmadik is, Ausztria is itten különböző javaslatokat fogalmazott meg, a biztos, bizottság, az Európai Bizottság továbbra is kiáll korábbi álláspontja mellett a GUNGL fenntartásokkal él, mégpedig tartamosan azt látjuk, hogy itt olyan nyilvántartások készülnek, amelyek ártalmasak az adatvédelemre. Szinte szürreális az, amit észlelünk. Milyenféle csúszások következhetnek be, és a biztonsági szempontokat mennyire nem tartják be, a szakértők erre mutatnak rá, és ők pontosan tudják, hogy miről van szó. Óvatosaknak kell lennünk az adatvédelemmel kapcsolatosan az összes e, európai polgárnak a javára bárki is érintett a dologban kötelezettséget kell vállalnunk a tekintetben is, hogy hogyan kapcsoljuk össze az adatállományokat. Franciaországban pontosan ismerjük, hogy milyen veszélyek következhetnek be. A GUE-NGL frakció nem támogathatja az ilyenfajta átállást. Köszönöm szépen, most pedig Betten úr következik az EFD nevében, egy perc 30-ra. Uh, Britain is not... Elnök asszony, az én országom nem tagja a Schengeni régiónak, úgyhogy ezek a javaslatok nem is vonatkoznak az Egyesült Királyságra tulajdonképpen az új liberál, liberális és demokrata koalíció továbbra is az opt-outra fog szavazni. Ami viszont a menekülteket illeti, a menekültek továbbra is érkeznek valódiak vagy sem az Európai Unióba. Mi történik, hogyha Törökország csatlakozik, akkor nem csak a 72 millió török léphet majd be az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, hanem Iránból, Irakból rengeteg menekült érkezik majd akkor már az Európai Unió területére, vagyis Törökországba, és szeretnének letelepedni. Mint mondtam, az Egyesült Királyság ugye nem tagja a Schengeni zónának, de a mi konzervatívaink, akiknek a fele elvileg euroszkeptikus, függetlenül, hogy ez pontosan mit is jelentsen, igenis tart ezektől a témáktól és Cameron úr, az új miniszterelnökünk szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mi történik, hogyha egyre több menekült érkezik? Meg tudjuk majd oldani a kérdéseket? újra ratifikálni kell majd a Lisszaboni szerződést, vagy mit kell tennie Cameron úrnak ebben az ügyben az Egyesült Királyság részéről, vagy esetleg írjon ki népszavazást? Köszönöm. Jetzt hat das Most pedig a jelentés készítője kapja meg a szót a Libeszak bizottságból. Ő készítette el ezt a jelentést, Tavares úr következik négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Vannak olyan menekültek, akik nem tudnak visszatérni a saját országukban, nem tudnak visszatérni a tranzit országba, vagy nem tudnak ott maradni. 12 ezer ilyen menekült van évente, és megpróbáljuk megadni a lehetőséget nekik arra, hogy egy új ö, országban ö, új életet kezdjenek, itt különböző ö, ö, országok segítenek ebben, viszont Európában ez még hiányzik. Mindenképpen nőni fog a menekültek száma Európában. Az Európai Menekültügyi Alap pontosan arra szolgál, hogy többet tehessünk a menekültekért. Kettő jelentés van a LIBE szakbizottságban, egyet a saját kezdeményezésre készítettünk el, a másik az együttdöntési eljárás keretében készült el. Két jelentés eljárás jellegű, a másikat vagy jogatási jellegű. Mindenképpen regionális prioritásokat szeretnénk meghatározni, és a regionális prioritásokon belül humanitárius prioritásokat is szeretnénk felállítani. Nagyobb autonómiát szeretnénk létrehozni a prioritások mellett. Európának stratégiákat kell kifejleszteni, intervenciós stratégiákat arra, hogy letelepítse a menekülteket. Ez nagyon fontos a külpolitika szempontjából. Úgy gondolom, hogy meg kell nyitni az ajtókat a világ felé, más tagállamok felé, de meg kell hagyni a szabadságot a tagállamoknak az irányába, hogy elmondják, hogy nekik mi a prioritásuk. Például a kínzások áldozatai, vagy a szexuális sonkítások áldozatai, stb. A második újdonság az a úgynevezett moduláció, az, hogy azt akarjuk, hogy több tagállam vegyen részt ebben a programban, ne csak körülbelül 10 ország. Ezért a, ebben az évben szeretnénk több menekültet letelepíteni. Vannak olyan ország, vannak olyan évek, amikor persze több pénzre van szükség a letelepítési programokra, de mindenképpen fenntartható programokra van szükség. Előfordulhat az is, hogy bizonyos régiókból, bizonyos helyzetekből több menekültet fogadunk bizonyos időszakban, mint máskor. És egy dolog lenne, amit szeretnék mondani a biztosnak, ami pedig az időbeliséget illetve az eljárást illeti. Az Európai Parlament mindenképpen nagyon gyorsan szeretne eljárni. Rövid távon is tudunk reagálni az ön javaslataira, vitát le tudjuk folytatni, a Libében és az AFED-ben is le tudjuk folytatni a vitát, ez nagyon gyorsan mehet, és a bizottság és a parlament közötti tárgyalások is a lehető leghamarabb lezajlanak. Itt eh, gyakran azért nem lehet ezeket a fontos döntéseket meghozni, mert eh, gyakran bürokratikus akadályok vannak. Ez egy olyan döntés, amely része az mi elképzeléseinknek és az Európai Bizottságnak eh, például nem lenne szabad nehézségeket okozni, olyanokat, amelyek csak az eljárás szempontjából jelentősek. Nem lehet az, hogy emiatt legyenek késdelmek, és emiatt nem lehet a menekülteket megfelelően letelepíteni. Elnök, köszönöm szépen Tavares úrnak, Bozotulér kapja meg a szót két percre. Grazie, signora Presidente. Eh, Daniel... Köszönöm szépen. Ami a letelepítési programot illeti, azt hiszem, hogy egy óriási hiányosságot tudunk ezzel kiküszöbölni, egy óriási árkot tudunk ezzel áthidalni. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy eddig nem létezett egy ilyen közös letelepedési, letelepítési programunk. Vannak olyan országok, amelyek példát mutathatnak ebben a tekintetben, például az Egyesült Államok. Nekik már rengeteg tapasztalatuk van a letelepítési programokkal kapcsolatban, tanulhatnánk tőlük. Az Európai Unió úgy vélem, hogy most már nyitott és kész arra, hogy megfelelő humánus módon lépjen fel a menekültekkel, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy napirendre került ez a téma. Nagyon fontos, hogy segítsünk azoknak az európai országoknak, amelyekre nagyon komoly illegális bevándorlási nyomás nehezedik, hiszen tulajdonképpen olyan személyekről van szó, akik valóban segítségre szorulnak. A letelepítési programok alkalmasak arra, hogy mondjuk a nemzetközi védelemben részesülő líbiaiakat megfelelőképpen tudjuk fogadni itt Európában. De hogyha odafigyelnénk a befogadó országokra, akkor talán elérhetnénk azt is, hogy kevesebb ember vegye a fejébe azt, hogy valamilyen módon átvergődik a földközi tengeren, és menekültként itt Európában próbál boldogulni. Tehát valahogy az európai országokra nehezedő nyomást is csökkenteni kellene. Itt az Európai Unión belül mindenképpen össze kell fognunk, hiszen vegyük figyelembe, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekre arányosan nagy menekültügyi nyomás hárul, és vannak olyan országok, ahol talán kisebb ez a nyomás. A nemzetközi védelemben részesülő személyek átadásáról az Európai Unión belül van egy kísérleti projektünk Máltán. Reméljük, hogy ez hosszú távú projekté válik, és több hasonló projekt is követi majd. Köszönöm szépen. Encsió kolléga kapja meg a szót, 1 perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ányeg jelentés tevő vagyok a Szocsata frakció nevében a sis 1, illetve SIS 2-es átállás tekintetében. Eként szólok hozzá. Szeretném először a az előadót megköszönnék, Eli urat a munkájáért és azért a kiváló együttműködési szellemért, amely jellemezte a két jelentésének az elkészítést. Köszönetet mondanék továbbá biztos asszonynak is, Másröm asszonynak, mert amióta betölti ezt a funkciót, sokkal nagyobb az átláthatóság ezen kérdés kezelésében. Márpedig sokat szenvedtünk az átláthatóság hiányában, a késlekedés is nagy gondot okozott. A bizottság pontos időpontokat jelentett be az adatok való átvitel tekintetében. Most viszont nem tudjuk elkönyvelni azt, hogy sikerrel járt volna mindez. Ebből adódóan sokkal nagyobb a bizonytalanság a tekintetben, hogy mennyire lesz életképes ez a fejlesztés. Az Európai Parlamentnek feladata és joga az, hogy ellenőrize, hogyan is kerülnek felhasználásra az európai pénzalapok. És azt javasoljuk, hogy itt egy olyan ö, ö, elkülönítése történjen a forrásoknak, amely egy ilyen fejlemény esetében teljesen helyén való. A SZISZ 2 fejlesztés nem kerülhet veszélybe a politika által, vagy a átláthatóság hiánya miatt a költség haszon ellenzésnek az eredménye mindenképpen pozitív kell, hogy legyen. Éppen ezért teljesen logikus, hogy ezt a szempontot érvényesíteni kívánjuk az üzemeltetésnél. Thank you. Uh... Oka asszony következik. Én is a Schengen információs rendszerről szeretnék beszélni. Kedves asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék Koajó úrnak köszönetet mondani a kitörő munkájáért, és szeretném leszögezni azt, hogy a frakcióm már a kezdetettől fogva nagyon óvatos volt a sis 2 t illetően, mégpedig adatvédelmi okokból. Most úgy tűnik, hogy ez a szag, ami mindig nem fog véget érni, mert mindig vannak késedelmek, még mindig vannak költségtúllépések, és nincs pozitív eredmény. Nincsen konszenzus a teszt eredményeket illetően sem. Gem, Németország, Franciaország ezeket sikeresnek ítéltem. Az a megközelítés, amelyet a jelentéskészítő alkalmazott, az teljes mértékben helyes. Nagyon őszintének kell lennünk, és azt kell el kell mondjuk, hogy lehet, hogy meg fog bukni ez a projekt, és ezért meg kell vitatnunk az alternatívákat. Meg kell nézni azt, hogy miért fog ez megbukni. Hogyha több pénzre van szükség, akkor az Európai Parlamentnek mindenképpen több információt kell kapnia ahhoz, hogy megfelelő döntést hozhasson. Egy kivezetési zárulékot is meg kell hoznunk, be kell vezetnünk, és a rugalmasságot is meg kell őrizni, de egyértelmű kritériumokat kell felállítani az értékeléshez. Gyorsan kell cselekednünk, hogyha valami esetleg rosszul sül el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ernst asszony következik 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom, és most a Schengen információs rendszerről beszélek, szerintem nem biztos, hogy egy kívánságokon alapuló politikát kell, hogy folytasson az Európai Unió, a valóságra kell építeni. A SZISZ esetében fel kell ismerni azt, hogy a tesztek az úgynevezett első mérföldkőben megbuktak. Nyolc év után meg kellene állapítani azt, hogy a bizottság célja a SZISZ 1 pluszról a SZISZ 2-ről áttérés sel nem érhető el. Szerintem látni kell, mi a Németországnak az álláspontja, én ezt teljes mértékben osztom. 90 milliót ö, dobtuk már ki az ablakon, nem akarjuk meghosszabbítani 2013-ig ezt a határidőt, szerintem el kellene felejteni ezt a rendszert, és egy alternatívát kellene keresnünk. Második dolog, a baloldaliak kritizálják a sis 2 t is, mert a rendszerhez való hozzáférést nagymértékben kiszélesítették, most már titkosszolgálatok is hozzá férnek. Németországban a rendőrség, illetve a titkosszolgálatok között szétválasztás van, tehát hogyha a rendőrségi, illetve titkosszolgált iratokat összekevernek, akkor lesz az ugye az alkotmánybíróság elé kerül, tehát német szempontból ez elfogadhatatlan. Itt rengeteg adatot gyűjtenek, biometrikus adatokat, és úgy gondoljuk, hogy ez sem célra vezető, sem pedig nem arányos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega. A következő felszólalónk Messerschmidt kollega lenne, akit én nem látok itt a teremben. Ugye a következő hozzászól Jakolino úr következik, aki pont most vette fel a fejhallgatóját, tehát pont hallotta, hogy szólítottam. A komisszárió, l'intendimento di definire un quadro... Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, köszönöm a szót. Nagyon örülök annak, hogy végre koherens keretet kívánunk teremteni az Európai Uniós tagállamok szolidaritásának tekintetében. Ez valóban fontos lépés előre. A közös migrációs politika valóban nagyon fontos az Európai Unióban, és mindennek egy globális rendszer részévé kell válnia. Azon menekültek, akik nemzetközi védelemben részesülnek, megfelelő befogadást és ellátást kell, hogy kapjanak itt Európában. Ami pedig a támogató hivatalt illeti, nagyon fontos, hogy minél hamarabb működésbe is lépjen ez a hivatal. Ehhez menetrendre, konkrét tervekre és ösztönzésre van szükség, és végül, de nem utolsó sorban, megfelelő pénzügyi forrásokra. Reméljük, hogy minden tagállam megtesz majd mindent annak érdekében, hogy az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal minél hamarabb működjön. Ennek a hivatalnak politikai és szociális feladatai is lesznek, hiszen a menekültek nagyon sokszor különleges igényekkel bíró és különleges védelemre szolgáló személyek. Meg kell könnyítenünk nem csak a menekültek befogadását, hanem a családegyesítést is. Ehhez mindenképpen egyszerűen követhető és hatékony lehetőségekre van szükség, valamint a tagállamok koordinációjára is. Ezen kívül, a tagállami együttműködésen kívül regionális együttműködést is meg kell valósítani többek között a földközi tengeri régióban. Jó lenne, hogyha minél több együttműködési megállapodás születne, ilyen volt Olaszország és Líbia közötti megállapodás, illetve az Olaszország és Niger közötti megállapodás. Mindenképpen a szolidaritás irányába kell elmozdulnunk, a szolidaritást kell erősítenünk itt Európában. Mindenképpen azt az üzenetet kell eljuttatnunk, hogy a szolidaritás fontos alapelv. Egy Minute. Köszönöm szépen, Benova asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák. Tavares kollégának szeretnék köszönetet mondani a menekültügyi munkája miatt. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon sajnálom azt, hogy a tagállamok csak, csak egy mértékben segítenek a letelepítési folyamatban. Ahogy már elhangzott, nem jó a koordináció, nincsen jó együttműködés a tagállamok között, és emiatt nőnek a költségek is. Ez ahhoz vezethet, hogy ez az elképzelés nem lesz eléggé vonzó. Ha politikai akarat meg lenne, akkor az európaiak egy nagyon jó, szolidáris letelepítési programot tudnának létrehozni. Ez nem csak egy program lenne, hanem létezne egy alap is a letelepítésre, és ebből lehetne a nemzeti programokat támogatni, és központilag lehetne koordinálni ezeket a tevékenységeket. Az ideális koordinátor az EU menekültügyi hatósága lehetne. Köszönöm szépen! Tarant úr következik egy percre. Köszönöm. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki nagyon keményen dolgozott ebben a SZISZ 2-es történetben, ami egy valódi végtelen történet, egy never ending story. Folyamatos késlekedések vannak, egy kicsit, lássuk be már, unalmas is ez az egész és azt hiszem, hogy ez jól bizonyítja, hogy Bározó úr mennyire menedzselte jól az ő első bizottságát. De most nézzük meg, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban milyen tanulságokat kell levonnunk, és hogy van-e lehetőség egy új IT agency felállítására, ami valószínűleg Tallinnban áll majd fel, és a programozási munka kerül majd Tallinnba, ezen kívül a többi munka itt Franciaországban, Strasbourgban marad. A cél az európai integráció, és az, hogy a megfelelő adatvédelmi szintet biztosítani tudjuk. Ezzel egyetértek. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy Malmström asszony képességeiben abszolút bízom, ő meg fogja végre oldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Díaz de Mera úrnak két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Távirati stílusban fogok fogalmazni. Először is gratulálok Kolegy úrnak. Továbbá jelzem azt, hogy szeptember 30-ára kellett volna lezárni a folyamatot, már pedig most az összes szabályozási folyamatot felül kell vizsgálni. Aztán ott van a bizottságnak a fellépése, amely egy határidőt jelölt meg és a korábbi feltételek is megváltoztak. Sokkal pontosabb adatokra lenne szükségünk a migrációval kapcsolatosan, talán a komitológián keresztül tudnánk kialakítani kellő határidőket az Európai Parlamentnek a fellépése is sokkal erőteljesebbnek kellene, hogy legyen. Egy sor szempontot nem tartottak be a kiírásokból, erről a parlamentnek informáltságra lenne igénye, és ez így lenne ezért. Támogatom a előadónak a különböző felvetését, azt is támogatom, hogy az európai felvevő székeli kerüljön az úgy, amelyben kudarca vallatott, és gratulálnék továbbá még Tavares úrnak is, a szolidárisnak a hiánya az unióban, ezt is észleljük, óvatosnak kell lennünk a támogatásoknak a folyosítása kapcsán, amelyeket a tagállamok fogadnak, és olyan országok esetében különösen, amelyek első ízben fogadnak migránsokat. Össze kell hasonlítani itt a különböző feleményeket. Tebeles úr, támogatom önt ebben, de ugyanakkor nagyon-nagyon részletes pénzügyi kimutatásra lenne szükségünk. Köszönöm szépen! Ennek köszönöm szépen, Guillaume asszonyi a szó, egy perc 30 másodperc Kedves kollégák, a az európai menekültügyi alapnak az alakulása rendkívül fontos kérdés, és e tekintetben szeretnék most a különböző hangsúlyokat megfogalmazni, közben gratulálva Coelho-nak és Tavares úrnak. Mindenképpen rá kell mutatni arra, hogy a tagállamoknak a szintjén szükség van arra, hogy részt vállaljanak a menekültek fogadása tekintetében. Nézzük meg, hány ország vesz részt a programban, és milyen kapacitással rendelkeznek ezek. csak össze ezek e az országokat. Épp, hogy tolerálják a befogadott menekültek egyes, menekülteket egyes országokban. Tragikus kimenetelű lehet mindez, hogyha hamarosan nem tanulunk meg kellő módon bánni ezen kérdésekkel. Az összes tagállam, amelyik érintett az MA-ban, világosan kell, hogy fellépjen a pénzek felhasználása tekintetében. Tudom, hogy másról van szó, hogy erre messze menjen odafigyel. A kihívások hatalmasak. Gondoljunk arra, hogy a tagállamok milyen forrásokat különítettek erre el, és eltekintve is pontosan tudom, hogy ennek a nyomonkövetése nagyon-nagyon fontos terület a biztosasszony számára. A stratégiának a kidolgozása, a megvalósítása a kulcs eleme a sikernek. Minden inkább ezt a stratégiát megismertetjük, elmagyarázok, annál inkább meg lesz az esélye annak, hogy a megvalósítás területén eredményeket tudunk elkönyvelni majd, és a tagállamok részvételei is egy kifejezett aktív részvétel lesz. Ez mindenképpen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az szema hatékony legyen. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló pedig Obamer úr, egy percben. In vielen Mitgliedstaaten Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok tagállamban, így Ausztriában is nem igazán tudjuk, hogy mit kezdünk a menekültekkel, a kérelmeikkel. Sok befogadó központ el is vitatja ezen jogo, ez kérelmeknek a jogosultságát. Hogyan fogadhat az Unió tehát akkor egyre több menekültet? Ö, ott vannak a határos ö, térségek, ö, Ukrajnára tudok gondolni, ö, hát Ukrajna távol van, és egy sok, ö, sok, sokan azt mondják, hogy nem tudjuk őket fogadni, csak el tudunk keseredni, látván azt, hogy válságkontextusban hogyan is történnek ezen kérdések ö, kezelései. Ö, a kérelmezők azon országokba kell, hogy beteljessék a kérelmeiket, amelyek, amelyben lekívánnak telepedni. Márpedig egészen elképesztő az, hogy milyen módon kezelik az egyiket, illetve a másikukat. Vigyázat, nem lehet arról szó ugyanakkor, hogy nagyra nyíljuk a kapjunkat, hogy minden gazdasági menekültet befogadjuk. Mindenképpen kellő megoldásokra, eljárásokra van szó, és gyors ügyintézésre. Köszönöm szépen. Hát, Ezzel lezárom a vitát, és most pedig áttérünk a spontán hozzászólásoknak a műfajára, a témán belül természetesen. öt perc áll a rendelkezésünkre. Megadom a szót elsőként Luán úrnak. Ah, implicarea comunității europene în domeniul azilului are. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Menekültügyi Alapnak az alapja a szolidaritás a tagállamok között. Ugyanakkor nem lehet csak országonként eh, kezelni ezt a kérdést. Az európai kezdeményezés nélkülözhetetlen éppen ezért eh, juthatunk el oda, hogy optimálisan használjuk ki ezen forrásokat. Egy nagyon-nagyon stabil programra van szükség, amely képes a hatékonyságot és a szolidaritást is biztosítani. Ha ez meg lesz, akkor képesek lesznek a tagállamok kimutatni azt, hogy mely aktivitással vesznek részt ebben a folyamatban. A menekülteknek a fogadását, bátorítanunk kell, mégpedig pénzügyi eszközekkel is, következett és, és tehetős pénzügyi forrásokkal ezáltal tudja majd a teljes szolidaritását kimutatni az Európai Unió. A globális, világméretű menekültügyi problémát csak bátorítatjuk a tagállamoknak a részvételét e folyamatban. Kérem, gondoljanak arra, hogy csak egy percük áll rendelkezésre a Catch the Eye során. Marinescu úr, a következő felszólaló. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea doar să... Elnök asszony, hagyj kezdjek egy észrevétellel. amely kollégám irányába szólaltatik meg. Vigyázzat itten, különböző eljárásokról van szó egyes esetekben, bűncselekményekről is. Ilyen esetekben teljesen érthető, hogyha visszaküldik a menekültet a saját országába, ami pedig a SZIS 1 és SZIS 2-es rendszert illeti. 2011 előtt az átállás nem lesz valós. Milyen következményekkel fog ez kecsegtetni azon országok esetében, amelyek még nem tagjai a Schengeni övezetnek. Figyelembe véve az, hogy ez idáig a bizottság nem képes arra, hogy konkrét dátumot jelöljen meg arra, hogy mikora is lesz működőképes a SZISZ 2 rendszer a járulékos költségek, a további fejlesztési igények nélkülözhetetlen, hogy teljesüljenek. Márpedig, ha sikerül a, a SZISZ 1 plusz 2-es tervet érvényesíteni, akkor lehetővé válhat talán az, hogy jobban koordináljuk a tevékenységet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Messerschmidt úr következik. Øh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen választási periódust ültünk meg, és akkoriban ugye kicsit törekedett arra, hogy megválasszák. Azt is tudom, hogy sor, egy sor országban a Schengeni kérdés nagyon él, erőteljesen merül fel a választási kampány időszakban, már pedig azért, mert a választóink rendkívül elegetetlenek azzal, hogy hogyan is kezi Európa ezen kérdéseket, a belső ellenőrzéseket, a külső ellenőrzéseket, a határokon, a külső határokon, illetve a migrációs áramlásokat. Aztán a választások után egy évvel gyakorlatilag elismerte a bizottság azt, hogy hova is jutunk, és hát kiderült az is, hogy Bulgáriának és Romániának is tagjainak kell lenni a Schengeni övezetnek, de hát a szolidaritás hol nyilvánul meg? Azt látjuk, hogy használják ezt a rendszert visszaélő módon, azt a rendszert, amelyet a tagállamok építettek ki. Márpedig a szolidaritást meg kell, hogy valósítsuk azon állampolgároknak a javára, amelyek veszélyeztetettek. Angelili asszony következik. Grazie, signor Presidente. Dot... Köszönöm szépen, elnök asszony egy közös európai menekülti politikát biztosítani, a letelepedést biztosítani, ez vezethet el oda, hogy az emberi jogokat biztosítjuk, így miközben visszavegyük az illegális bevándorlást. Köszönetet mondanék biztos asszonynak, itt egy konkrét és nagyon-nagyon értékes eszközzel rendelkezünk, amely lehetővé teszi a mediterrán övezet országainak azt, hogy védelmet élelezenek. Többek között Olaszországra gondolok, amely ország különben korábban nem élvezhette a tagállamoknak a szolidaritását, sem pedig a felelősség megosztást a tagállamok között. Mindenképpen támogatni kell ezen közpolitikákat, és a pénzügyi forrásoknak a kellő szintű biztosításával kell ezt megtenni. A programoknak viszont ö, mindenképpen fel kell állítani a nyomonkövetési rendszerét. Ami pedig az emberi jogokat illeti, még arra hagy térek vissza, hogy a legsérülékenyebbeket ö, a nőknek, azon nőknek, akik áldozatai a különböző agressziónak, erőszakos cselekményeknek, az nemi szervektől való megfosztásoknak, nos, ezeknek kell támogatnunk. Hát ez volt Köszönöm azt mondom, Mölcer úr következik. Elnök asszony, az Európai Unió hogy tele van pénze, a ö, nagymértékű támogató csomag után most már a menekültekkel foglalkozunk, de nem visszatelepítéssel, nem pedig a határok lezárásával, hiszen olyanok a határaink, mint a svájci sajt tele vannak lyukakkal, ehelyett inkább a menekültek letelepítésével foglalkozunk. Hogyha már ennyi pénze van az EU-nak, akkor inkább az európai családokat kellene támogatniuk, és lehet, hogy akkor sokkal több gyerek is születne, és az, hogy szükségünk van a bevándorlásra azért, hogy, hogy több gyerek legyen, hát ez nem túlságosan elfogadható érv. Azt, hogyha ahelyett, hogy benyitjuk az ajtókat, inkább megfelelően kellene alkalmaznunk a Genfi menekültügyi megállapodást. Úgy gondolom, hogy ezt a pénzt a Frontexbe is befektethetnénk, nem pedig a Schengen információs rendszer milliókat elnyelő sírjába. Kedves kollégák, még három felszólalónk van a spontán felszólalásokban. Egynek megadom még a szót, illetve mindenkinek megadok, hogyha nagyon rövidek lesznek. Először is uh, Páska úr következik, kevesebb, mint egy percre. Zaszló, vážená pani predsedajúca. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szeretnék a Schengen információs rendszerhez hozzászólni. Tudjuk, hogy ez a rendszer már évek óta előkészületben van, mindenféle pénzösszegekbe került ez, a költségek csak nőnek, és az eredmények pedig nem ismertek. Lehet, hogy jobban, hogy egy auditot, auditot végeztetnénk el, és megnéznénk azt, hogy valóban működőképes-e ez a rendszer, és valóban használható -e ez Európa számára, és utána kellene megnéznünk azt, hogy mit tegyünk később. Ezen kívül egy jogakotási aktust is elő kell készíteni az illegális migráció leküzdésére, hogy e, a menekült státuszért folyamodók legitim módon telepedhessenek le. Lehet, hogy e, az új e, tagállamokat is meg kellene hallgatni, Tudjuk, hogy nem minden út az Európai Unióba vezet, és gyakran biztonsági okokat is jelenthet ez. Köszönöm szépen, csak nagyon rövid megjegyzésem lenne a Manka jelentéshez. Korábban ezt már megbeszéltem a kollégákkal. Én nem szeretném, hogyha a titkársági növekedés, a titkársági potlékot növelnék, és nem szeretném, hogyha a munkatársak számát növelnék, és szeretném, hogyha tovább értékelnénk azt, hogy miért akarják az 1500 eurós potlékot, elnök asszony megszakítja. A manka jelentésről beszélek, megbeszéltem az ön titkárával, elnök asszony, kedves kollega, most már éppen, éppen a menekülteknél tartunk. Möglich machen konnten elnök, hogyha nem tudott akkor szólni, hát akkor sajnos tovább kell lépnünk. A következő felszólaló, az utolsó a spontán felszólalósoknál, Boris úr. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować kolejnych udanych sprawozdań panu Coelho. E, po Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, különösképpen Coelho úrnak. Úgy vélem, hogy mindenképpen szükség van a SIS 2-re, nem mondhatunk le erről a rendszerről, ezt minél hamarabb be kell vezetni. Reméljük, hogy ehhez a bizottság támogatását is megkapjuk. Ami pedig az új vízumkódexet illeti és a biometrikus adatokat, valóban ezt nagyon előre elősegítheti majd a SIS-2, és a gyors adatelemzés pedig a biztonság növekedéséhez vezet. Úgyhogy nem hagyhatjuk sorsára a SIS-2-t, igenis be kell ezt vezetnünk. És szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy nem olyan rég kerültek elfogadásra azok az intézkedések, amik lehetővé teszik, hogy a Schengeni zónán belüli mozgásokat megfelelőképpen tudjuk ellenőrizni, éppen ezért a bizottság ezirányú tevékenységét támogatjuk. Mielőtt még megadnám a szót a két jelentéstevőnek, először Malmström asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen minden egyes parlamenti képviselőnek a megjegyzéseket és a támogató szavakat ebben a kettő egymástól kicsit eltérő, de mégis összefüggő témakörben. A SZISZ 2-vel kezdeném. Hát én is elismertem, hogy hosszú szaga ez, hosszú történet ez, és voltak nehézségek, voltak olyan dolgok, amiket jobban elintézhettünk volna a múltban, ezt is elismerem, de megpróbálunk mindenképpen mostantól átláthatóan és keményen fellépni. A bizottság egyébként a tanács által elkészített tervet ától cettig betartotta. A bizottság legutóbbi kollégiumi ülésen elhangzott néhány szkeptikus vélemény, de mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az egyes mérföld tesztjei pozitív eredménnyel zárultak. Most azt kell megnéznünk, hogy milyen végső követelményeket támasztunk a tagállamok elé, hogy elindulhasson a SZISZ 2, és hogy kidolgozzunk egy olyan menetrendet, ami tartható. Június 3-án és 4-én a tanácsülésen ez majd megvitatásra is kerül, és utána pedig elindulhat a munka a nyári szünet után. Természetesen a tanács véleménye hozzáférhető lesz a tanács illetve a parlament számára is. A Sisvan for All Románia és Bulgária tekintetében is most már elindult, tehát a két legutóbb csatlakozott tagállam tekintetében is már elindult. És akkor most lépjünk tovább, össze kell, hogy megvalósuljon a kettes mérföldes teszt, addig természetesen nyitottak a kérdések, de optimisták vagyunk a jövőre nézve tehát az előkészítő munkát elvégezzük. Addig is köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, különösen Coelho úrnak. Maximális elkötelezettséget és nyitottságot várhatnak el a bizottság részéről, és remélem, hogy a parlament is így tesz majd. Ami a letelepítést illeti Buzutil úrral egyetértek, az a furcsa, hogy eddig nem létezett egy ilyen közös politika, ami összefogja a tagállami kapacitásokat és forrásokat, és amely globális szinten jobb fellépést eredményez a tagállamok szintjén, azokban az esetekben, amikor valamilyen válsághelyzet vagy nehéz helyzet miatt hirtelen több menekült érkezik az Európai Unióba. Az UNHCR-rel való együttműködés természetesen egyértelmű közös célkitűzésünk, és az a fontos, hogy valóban tudjunk adni valamit ezeknek a személyeknek, akik valóban nehéz helyzetben vannak. Az UNHCR 744 ezer személyről beszélt, és mint ahogy Flótrasszony elmondta, próbálunk segíteni, de hát óriási menekült áramlatról van szó. Ami pedig az EMA célkitűzéseit és felhasználását illeti, azt hiszem, hogy itt az eljárási kérdéseket kell gyorsan lezárnunk, és ezt meg is próbáljuk megtenni késlekedés nélkül. A belső szolidaritást is említette több parlamenti képviselő, ez azonban talán egy kicsit más kérdés. Elismerem, hogy szükség van a belső szolidaritásra, és a bizottság már ez irányú kezdeményezéseket is elindított, többek között a Dublini rendelet időleges felfüggesztését. Aztán itt volt az a kezdeményezés is, hogy jöjjön létre az Európai Menekültügyi Támogatóhivatal, ami Máltán elindulhat reményeink szerint ebben az évben, aztán itt vannak a máltai kísérleti projektek is, amelyeket szeretnénk uh, időben majd hosszabbá tenni, állandóvá tenni, illetve szeretnénk más tagállamokat is bevonni ezekbe a kísérleti projektekbe. De az általános belső EU-s szolidaritásról szóló programjaink a jövő év elején indulnak majd el. Köszönöm szépen Álvaro úrnak, Coelho úrnak és Tavares úrnak is a munkát ezekben a rendkívül fontos témakörökben, és várom, hogy a jövőben is együttműködjünk, és minél hamarabb lezárjuk ezen kérdéseket. Berichterstatter. Köszönöm szépen, biztos asszony. Végezetül pedig a két jelentés készítő kapja meg a szót. Még egyszer először Coelho úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak is, akik hozzászóltak. Köszönöm Mástrom biztos asszonynak is. Úgy vélem, hogy eh, egyértelmű az, hogy az Európai Parlament tudatában van annak, hogy mennyire fontos ez a folyamat, és men, mindent megtesz annak érdekében, hogy elérjük az eredményeket. Örülök annak is, hogy az Európai Bizottság átláthatóságot szeretne. Ami pedig a határidőket illeti, szerintem mi rossz jelzést adunk akkor, hogyha nem változtatjuk ezt meg. Mert az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy végső határidő nélkül hosszabbítsuk meg, ezt ez nem jó jelzés. Kötelező érvényű határidőt kell megszabnunk, amelyet az Európai Parlament fog meghatározni. És lehet, hogy így is vissza fognak majd még térni a parlamenthez, hogy a mandátumot meg lehessen hosszabbítani, de a mandátum meghosszabbítása végső határidő nélkül ez nem megfelelő, se a parlament, se pedig az állampolgárok számára. A globális programkezelési testületet illetően az Európai Bizottságnak van hozzáférése, illetve nem szabad, hogy akadályozza ezen testület hozzáférését, hogyha az általános programozásra koncentrálunk, akkor nem tudunk minden tagállamot bevonni. Hogyha úgy értelmezzük ezt, ahogy ön is mondta, minden tagállami hivatalnok, minden bizottsági hivatalnok hozzáférés, csak nem a parlament. Köszönöm szépen, most pedig Tavarás úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, hogy részt vettek a vitában, és szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak is. Amikor a menekültek letelepítéséről van szó, akkor mindenképpen beszélnünk kell az integrációról. Tudjuk, hogy nagyon nehéz ez a vita Európában. Úgy gondolom, hogy egy olyan problémával állunk szemben, amelyet meg tudunk oldani, mint magunk, mint pedig a menekültek számára. Aki menekültekkel foglalkozik, az tudja, hogy Gyerekekről van szó, akik éveket veszítenek el, mert nem mehetnek iskolába Európában, tehát eh, mindenképpen látnunk kell azt, hogy mennyire sürgető ennek a kérdésnek a megoldása. Szükség van a vitára, meg kell próbálnunk megoldani ezt a kérdést, hiszen tudjuk, hogy vannak eszközeink, de ami van, az nem elegendő. Van költségvetés, viszont eh, nem, ez nem elegendő ahhoz, hogy igazi letelepedési programokat megvalósítsunk. Ezért jött ez az intézkedés, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a menekültek letelepítésének minőségét javítani kell, be kell vonni a civil szervezeteket, a helyi szervezeteket, de a bürokratikus problémákat is meg kell oldanunk, amelyeket láthatunk ma. Mert hogyha a gyerekek, a menekült gyerekek nem tudnak iskolába járni, akkor nagyon sok időt veszítenek el, és hogyha a tagállamok szolgáltatánál kell kopogtatniuk, akkor az is lehet, hogy a tagállamok nem tudnak megfelelő módon koordinálni a dokumentumok létrehozásánál, ezért kell egy eszköz, egy intézkedés, amelyel a menekültügy területén tudunk előlépni. Egy egy intézményzetre van szükség, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, korlátozott szemű munkatárssal. Azon is el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet bevonni a tagállamokat a letelepítésbe, és hogyan tudjuk kialakítani a jövőbeli külügyi szolgálattal az együttműködést. Hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor nem lehet várni, várnunk, meg kell próbálnunk a lehető leggyorsabban integrálnunk a menekülteket az Európai Unió területén. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát. Ma 12 órakor fogunk szavazni erről a témáról. A következő napirendi pontunk következik. Elvesz jelentés az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat.